Európa latin-amerikai parlamenti közgyűlés tagjaként, ha senkinek nincs ellenvetés, akkor Solc úr ezennel tagja ennek a közgyűlésnek. További már a Júri Szakbizottság az eljárási szabályzatnak megfelelően tájékoztatást nyújtott be, illetve jóváhagyottnak tekintendő ez a szöveg, hogyha senki nem emel ezzel kapcsolatosan e, fenntartást. A jegyzőkönyvben megtalálható lesz szintén ez a szöveg is. Kedden a 74-es cikknek megfelelően a